arról rendelkezik, hogy írásban láthatják ezeket az felszólalásokat. Köszönöm szépen a megértésüket, most pedig Mauritánia ügye következik, különösen Biramdah Abeid ügye. Tiene la palabra la señora Lochbiller. Most Lochbiller asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Mauritániában. 1981-ben hivatalosan megszüntették a rabszolgaságot, 2007 óta pedig már büntető tényállás alá tartozik. De a gyakorlatban továbbra is fennmaradt a rabszolgaság. Az íra Mauritáni és más nemzetközi szervezetek, például az SOS, SOS Slave mindig felhívják a közvélemény figyelmét ezekre az esetekre. A mauritániai kormány tehát jól tenni, hogyha komolyan venni ezen szervezetek munkáját, sőt, a szervezetek munkáját támogatásként élné meg a rabszolgaság elleni harcban, ám a helyzet pont ennek az ellentettét mutatja. A mai állásfoglalás indítványunkkal arra szólítjuk fel, a mauritani kormányt, hogy a, a rabszolgaság felsz megszüntetéséért küzdő szervezetet ne nyomja el, és elsősorban Biram Da Abeidet bocsássa szabadon, és elítéljük az ő letartóztatását. Hogyha Mauritánia a rabszolgaság ellen akar fellépni, akkor a rabszolgák szegénysége ellen is fel kell lépni, és ehhez hozzátartozik, hogy a Haratin közösség tagjai földet kaphassanak, földet kaphassanak, amelyen már generációk óta dolgoznak. A mauritániai kormánynak feladata az, hogy igazi, komolyan vehető lépéseket tegyen. A nemzetközi vállalatok, akik Mauritániában dolgoznak, kötelezettségük legyen, hogy tanúsítsák, hogy kényszermunkát vagy gyermekmunkát nem használnak. Az EU-nak a feladata, hogy biztosítsa, hogy a kereskedelmi kapcsolatokban semmilyen módon, akár csak indirekt módon sem tolerálja és tűri el a rabszolgamunkát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig Preda képviselőnek adom meg a szót. Da. Köszönöm a szót, elnök úr. Ma Mauritániáról és Birand Ábedről beszélni nem egyszerű számomra. Én javasoltam ezt a témát, de nem egyszerű a helyzetem, mert én többször is találkoztam Biranda Abeidel, aki a mauritániai rabszolga ellenes mozgalom kiemelkedő személyisége volt. Úgyhogy egyértelműen és erőteljesen kértem a mauritániai hatóságoktól, hogy bocsássák szabadon ezt az embert, aki a népért küzd. Általánosságban úgy gondolom, hogy Mauritániának most már szembe kellene néznie a realitásokkal, és a rabszolgasággal, és a lehető leggyorsabban foglalkozon ezekkel a problémákkal, hogy a mauritániai nép normálisan élhessen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Cindendeszká asszony következik. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen. 2014-et érünk, már pedig ez egy olyan állam, Mauritania, ahol még mindig létezik a rabszolgaság. Igazi rabszolgák élnek itt, és vannak a rabszolgatartók, akik a rabszolgák élete fölött szabadon ítélkezhetnek súlyosan és mélyen elítélem ezt az állapotot. Az ilyen gyakorlatot egyebiránt Mauritánia törvénye is tiltja már, mégis folytatják ezt a gyakorlatot. Felszólítom a mauritániai kormányt, hogy szálljon sikra a rabszolgaság jelen, jelenség ellen, és bocsássa szabadon Biram Dach Abeidet, a rabszolgaság elleni neves aktivistát nem csak az emberi jogokat kell tiszteletben tartani, hanem az ország saját törvényeit is tartsák tiszteletben. A mi dolgunk pedig az, hogy megakadályozzuk, hogy semmilyen fajta gazdasági kapcsolat nem működhessen, amelyben jelent, jelentkezik -e ez a rabszolgaság. Köszönöm, Weidenhof Holzer úr. Biram da Abeid fáradhatatlan harcos az emberi jogoknak, aki sokat tett azért, hogy maga is egyébként felszabadított rabszolgák gyermeke, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák -e Mauritániában. Nem csak a nemzetközi színpadon, porondon, hanem a saját országában felvilágosító kampányt folytatott az emberi jogokról és e tevékenységét megakadályozandó tartóztatták le. Azzal vádolják, hogy illegális szervezet tagja, és esetleg halára is ítélhetik. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy őt és aktivista társait szabadon bocsássák, és Mauritánia egyértelműen tartsa be nemzetközi kötelezettségeit. Remélem, hogy a mi állásfoglalásunk segít abban, hogy a mauritániai kormányjal párbeszédet kezdjünk meg annak érdekében, hogy ezen emberes, embertelen körülményeknek véget vessenek. Köszönöm, Koráó úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Az Amnesty International második jelentése arról szól, hogy több ezer ember nem szabadon él, hanem valamilyen rabszolgatartó tulajdonában. Különböző formája van ennek a rabszolgaságnak. Vannak olyan kiskorúak, akiket például szexuális erőszak ér. És Mauritániában rabszolgának lenni azt jelenti, hogy valaki rabszolgának születik. A helyzet azonban sokkal súlyosabb, mint korábban volt. Naponta éri őket diszkrimináció, megfosztják őket emberi jogúiktól. Nagyon sok aktivistát küldtek rossz szóba, és egyszerűen az a bűne az aktivistáknak, hogy a rabszolgaság ellen veszik fel a harcot. Tehát azt akarjuk, hogy Mauritánia minden bebörtönzöttet szabadon engedjen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Döbré úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Az Áde nevében nyilvánosan szeretném elmondani, hogy támogatjuk ezt az állásfoglalást, amely azonnali szabadon bocsátását követeli Adabeid úrnak, és azoknak, akiket a rabszolgasság elleni harc miatt börtönöztek be. Több bekezdést kértünk, többek között a mauritániai kormánytól kérve, hogy ratifikálja azt a jegyzőkönyvet, amely az emberi jogokra témájában fogalmaztak meg, ezt elutasították a frakciók közül többen. Illetve, hogy a kotonai egyezmény 8-as cikkére utalás is történjen, ezt is elutasították. Ezen kívül a bizottságnakhoz is akartunk fordulni, hogy hivatalos konzultációs, konzultációt folytassanak a 96-os cikk értelmében, ezt is elutasították. A tárgyalások során nem tudtuk érvényesíteni a frakciónk nagyságát, ezt elfogadhatatlanak tartom. Köszönöm. Alexandra asszony, köszönöm elnök úr. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának negyedik cikke, amelyről az előbb emlékeztünk meg, megtiltja a rabszolgaság minden formáját. Több évtizeddel később több millió ember kényszermunkát kényszerül végezni, szexuális kizsákmányolásban részesül. Ezek a politikák az emberi jogokra fenyegetést jelentenek, illetve a negyedik cikkre is. Nem hunyhatunk szemet ezek felett, a jogsértések felett. Mauritániában követelni kell eh, Biram Abeid eh, szabadon, szabadságát és szabad munkálkodását, és olyan intézkedéseket kell követelnünk, hogy eh, az államok és az Európai Unió kényszer, ki tudja kényszeríteni az egész világon az emberi jogok érvényesülését. Polcsák úr. Poukázat na to, jak bylo řečeno. Köszönöm szépen. Skutečně jako poslední. Köszönöm szépen, állok úr. Mauritánia volt a világon az utolsó ország, ahol 1981-ig jogos és jogszerű volt a rabszolgaság. Egész addig, innentől kezdve viszont a rabszolgaságot büntető tényállásra tették, de ugyanakkor csak nagyon kevés esetről tudunk, amikor valóban eljárás is indult a rabszolgatartókkal ellen. ellen. A civil szervezetek a beszámolóiból tudjuk, hogy a lakosság 4%-a ma is rabszolgaságban él. Ezek az adatok azt mutatják meg, hogy milyen nehéz megváltoztatni egy társadalomban a régi berögzült hagyományokat, de erre nem hivatkozhat senki sem. Az Európai Uniónak fel kell lépniem, és segíteni kell abban, hogy ezen drámai helyzetnek véget vessünk. Megköszönöm Préda kollégának, hogy ezt a fontos eh, vitát útjára indította. Köszönöm. Gászvárra urat nem látom itt. Úgy látom, hogy nincs itt a teremben. Nincsen. Akkor eh, eh, Gavárra asszony következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm a szót, elnök úr fura ország a Mauritánia. Kétségtelen emlékeztetni kell arra, hogy Mohamed Hubdel Hassis a jelenlegi elnök volt az első demokratikusan megválasztott elnök a demokrácia kialakulása óta, de ezt végül is az államcsíny megakadályozta. Mindenféle fegyveres bandákat finanszíroznak a fekete afrikaiakat célozza meg az országban uralkodó rasszizmus elsősorban. 1981-ben ugyan hivatalosan betiltották a rabszolgaságot és bűncselekményén nyilvánították, 2007-ben továbbra is fennáll. 2008 óta Virámát Thephály, aki rabszolgák gyermeke volt, vezeti a harcot ezen gyakorlat ellen, és megkérdőjelezi jogosultságát, de lehet, hogy halára ítélik. Igen, ebben az országban mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a gyakorlatot leállítsák. Bár nem elegendő ez az, az állásfoglalás, megszavazom. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismét újra Biram Da Abeidről beszélünk, megkínozták november 11-én a börtönben a bátorsága miatt. Azért, mert a rabszolgaság ellen, a tudatlanság ellen, a gyermekek joga és a nők joga érdekében szállt síkra. 1981 óta betiltották a rabszolgaságot Maurit, Mauritániában. Elfogadhatatlan ez, hogy még mind a mai napig is ez a gyakorlat érvényesült több mint 95 eh, eh, eurót eh, utalt át az Európai Unió többek között a fejlesztési alapból Mauritániának, de hát mi történik ezzel a pénzzel? Milyen kormányt támogatunk? Egy olyan kormányt, amely fittyet hány emberi jogokra, amely a saját céljaira használja fel ezt a pénzt. Európa nem csukhatja be szemét, nem hunyhatunk szemet ezen jelenség fölött, hiszen minnyáján teljes szolidaritásunkról kell kiállnunk Biramda Abeid ügye mellett szabadunk előtt bocsátani, és az egész mauritániai népet fel kell szabadítani. Köszönöm. Epiteus úr. Köszönöm a szót. Elnök úr, lehetetlen elhinni azt, hogy a 21. században Mauritánia lakosságának 20%-a rabszolga. Az ország kormánya egyszerűen csak elfogadja ezt a helyzetet, és nem reagál a problémára. da Abeid és más tisztségviselők, illetve azon testület tagjai, akiket képvisel, börtönbe kerültek. Ez egyáltalán nem demokratikus eljárás, ezt el kell ítélnünk. De Más országokban is tapasztaltunk már elfogadhatatlan dolgokat, mint például Görögországban, ahol a megválasztott hatóságok bebörtönözték azon párt vezetőit és tagjait, akikkel levértettek egyet. Görögországban történt ez, és azért mondom ezt, mert úgy gondolom, hogy ez azt bizonyítja, hogy itt ebben a teremben óriási a képmutatás. Más országokról beszélünk, elítéljük a helyzetet, de a sajátunkról nem. Köszönöm, Venta kolléga. Elnök úr, képviselőtársaim! Mauritániában 1991-ben betiltották a rabszolgaságot. 1981-ben 1981-ben. Ám az emberek gondolkodásmódjában, a társadalom működésében még mély gyökerei vannak a rabszolgaságnak, attól függ, hogy valaki rabszolga vagy nem, hogy hova született, milyen családba. Ez pedig elfogadhatatlan számunkra, Mauritania az AKC együttműködés országa. Pénzeszközökkel támogatjuk Éppen ezért megengedhetetlen, hogy Biramdah, Abeide és más rabszolgaság elleni aktivisták börtönben vegyenek fenyegessék őket, megkínozzák őket. Fel kell szólítanunk a kormányt, hogy mindent tegyen meg a rabszolgaság felszűnt felszámolása érdekében, hiszen így és csak így lehet ezzel az országgal együttműködnünk. Köszönöm, Kelly úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Harmadik éve tárgyalunk az emberi jogok kérdéséről a világ ezen részén. Nehezen lehet elhinni azt, hogy még most is a rabszolgaságról beszélünk, de sajnos így van. Különösen, amikor tudjuk, hogy Mauritánia volt az utolsó ország a világon, ahol hivatalosan betiltották 1981-ben a rabszolgaságot. 33 évvel később azonban úgy tűnik, hogy 4, sőt 20%-a a lakosságnak rabszolgasorban él. Ezt nem fogadhatjuk el, és nyomást kell gyakorolnunk Mauritániára, hogy először is saját törvények megfelelően járjon el, és a rabszolgáknak esélyt adjon arra, hogy saját földjeik birtokosai legyenek, és hogy szabadon bocsássák Dan Abeid urat. Köszönöm. Köszönöm szépen, most a spontán felszólalások következnek. Többen kérték a szót, nem tudom mindenkinek megadni. Először is Heringer kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biram Dahabeid A rabszolgaság eh, betiltását eh, szolgáló mozgalom a rabszolgaság megszüntetésért mozgalom újjájeledése nevű kezdeményezés vezetője. Ugyanakkor novemberben letartóztatták, megkínozták, és nem csak őt, hanem munkat, munkatársait, követőit is, pedig csak egy békés felvonuláson vettek részt. Szabadon kell őket bocsátani. Ne felejtsük elő, Mauritani az AKC együttműködés országa az Európai Unió gyermekmunka, a rabszolgaság és a ö, női nemi szervek megcsonkítása ellenszáll síkra, felszólítjuk a mauritániai hatóságokat, hogy tartsák tiszteletbe azon kötelezettségeket, amelyek mellett elkötelezték magukat. A külügyi szolgálat mélyítse el a kapcsolatokat Mauritániával, annak érdekében, hogy nagyobb hatással tudjunk lenni, és szabadon bocsáthassák őket. Köszönöm, Marias képviselő. Πράγματι εδώ έχουμε ένα κατεξοχήν ψήφισμα που αφορά... Köszönöm szépen. Egy olyan állásfoglalással van dolgunk, amely az emberi jogok legeminensebbét védi és nincs, nem vett fel olyan ellentmondásokat, mint a venezuelai állásfoglalás indítvány. Minnyáján a tisztelt házban ülő minden képviselő egyetért abban, hogy síkra kell szállni, Biram dach, Abeid kiszabadításáért, és milyen elítéljük itt a tisztelt házban a rabszolgaságot joggal foglalkozik az Európai Parlament az emberi jogok védelmével, fontos, hogy hallassuk a hangunkat. Ugyanakkor persze a parlament Ugyanezzel a figyelemmel kellene, hogy éljen az Európai Unió tagállamaiban az emberi jogok érvényesülése mellett a memorandum országok, a trojka alá rendelt országokban lábbal tiporják az emberi jogokat. Oda jutottunk, hogy az Európai Bizottság egy meghallgatás, egy kérdésre adott válaszra azt mondta, hogy Görögországban nem is tudja támogatni az emberi jogokat, hiszen egy megfelelő hitelszerződést kell betartanunk, ezt pedig el kell ítélnünk. Köszönöm, Gyakovik képviselő. Zar je moguće da danas u ovom parlamentu raspravljamo o jednoj zemlji... Köszönöm szépen. Egy olyan országról cserélünk eszmét, aki voltak éppen partnerországunk. Partnerországunk, másrészt pedig továbbra is fennáll a rabszolgaság ebben az országban. Hölgyeim és uraim, Mauritánia a földközi tengeri unió tagja, egy olyan unió tagja, amelyet az Európai Unió hívett életre. Ezzel összefüggésben nagy támogatásomról biztosítom ezt a kezdeményezést, és világosan kifejezésre juttatom, hogy mindent elvárunk, hogy Mogherini asszony szálljon síkra, Biram Dach Abeide szabadonbocsátásáért, hiszen ő egyben az embertelen viszonyok elleni harc szimbolikus figurájává vált. Nagyon határozott, világos fellépést várunk Mogherini asszonytól. Köszönöm. Doró. Grazie, signor Presidente, onorevoli deputati. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselők! A sürgőségi állásfoglalást a mauritániai helyzetről, amely Biram Danabeit helyzetéről, illetve szervezetének más tagjairól szól, üdvözöljük, hiszen ő az emberi jogok védője, illetve a rabszolgaság elleni harcoló aktivist, aki többször is bebörtönöztek 2012 óta, amióta nagyon potenciális jelöltje volt a választásoknak. A rabszolgaság nagyon súlyos jogsértés az emberi jogok területén. A Birámot letartóztatták több aktivista társával együtt. Saját szervezete szerint nem tartották tisztelbe az alapvető emberi jogokat, és ez főleg a sötét bőrű lakosságot érinti. Mauritániában azt állítják, hogy Birám tisztességes tárgyalásban részesül majd, de nagyon aggaszt minket a helyzete, akár csak Birám szervezetének tagjai, akik börtönben vannak és várják a bírósági eljárást tárgyalnunk kellene a helyi hatóságokkal erről a helyzetről. Pirám helyzetéről a nagykövet is beszéltünk. Ezen kívül december 15-én tárgyaltunk politikai tárgyalások keretén belül a kotonói egyezmény témájában. Az Európai Unió felvetette azt a témát, hogy szükség van arra, hogy tiszteletbe tartsák az emberi jogokat, és szólt Birám jogairól is, hogy nem szabad semmiféle etnikumhoz vagy kisebbséghez tartozó diszkriminációs helyzetbe hozni. Továbbra is nyomon követjük Biramda Abeid sorsát, továbbra is folytatjuk a dialógust a civil szervezetek képviselőivel a fejlemények tükrében nem fogunk habozni, hogy fellépjünk. Lehet, hogy már ma sor kerül az eljárásra. Az Európai Unió delegációja követi a fejleményeket, illetve a tárgyalást, amelynek a lehető leghamarabb le kell folytatódnia. Tisztelt elnök úr, képviselő, hölgyek és urak! Mauritániával az emberi jogok kérdéséről tárgyalnunk kell, és a kormánynak meg kell erősíteni a demokratikus intézményeket, a jogszabályokat. Nem csak az emberi jogok terén, hanem még tovább kell lépnie. Egy roadmap-et már elfogadtak egy csomó ajánlással együtt az ENSZ részéről, hogy megszabaduljanak a rabszolgaságtól minden formájában és bűncselekménynek nyilvánítsanak mindenféle ilyen jellegű rabszolgasági formát. Ami a roadmapot illeti, az emberi jogokra kell koncentrálni, lesznek további rendszeres tárgyalások az emberi jogi képviselőkkel, hogy megértsük, hogy a kormány ezen a téren milyen erőfeszítéseket tesz. Három projektet is finanszíroz az Európai Unió, az emberi jogok és a demokrácia elősegítése érdekében Mauritániában. Azért van még tennivaló. Dialógusunk, együttműködésünk keretén belül Mauritániával az emberi jogok kérdése a rabszolgaságot is érinti. Biramdán Abeid és más esetek vonatkozásában, amelyek esetleg a jövőben felvetődnek, továbbra is napirendi pontjaink és diplomáciai erőfeszítéseink középpontjába kerülnek. Köszönöm. Jó. Köszönöm. Szeretnék csendet kérni hiszen egyszerűen lehetetlen hallani a felszólalókat. Kérem, hogy csendesedjenek el. Pasamos A következő